So, ich bitte doch alle Kollegen. Kérek minden kollégát, legyenek szívesek le, helyet foglalni a teremben. Vegyék magukhoz a szavazókártyáikat. És akkor elkezdjük a szóbeli kérdéssel kapcsolatban konfliktus eh, elfogadást, erről ma már volt szó a négyes pont kapcsán. A bizottsághoz és a tanácshoz feltett kérdésről van szó, hogyha egyetértenek, akkor kérem, hogy emeljék fel kezüket. Ellenzne. Wenigen Tartózkodás elfogadtuk néhány ellenszavazattal, de elfogadtuk. Ellenőrizzük le, igen, jó, akkor ellenőrizzük le. A négyes napi rendi pontról van szó, tehát akik nem voltak itt ma délelőtt, volt egy vitánk a CITES, a COP16-os konferenciájának előkészítéséről. Egy szóbeli kérdést idéz intéztünk a tanácshoz és a bizottsághoz, de formálisan meg kell szavazni ezt a szóbeli kérdést most. Elektronikus szavazás következik tehát mellette. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 43 on mellette, egy ellenszavazattal, egy tartózkodással elfogadtuk. És akkor úgy járunk el, ahogy javasoltuk. Dann kommen wir jetzt zum Tagesordnungspunkt. 9-es rendi pont, elektronikus szavazás ellenvetés az ellenjárás, eljárási szabályok 88. cikkének második bekezdése érdekében, értelmében a teljesabb alkalmazása. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 22 mellette, 25-en ellenem, és senki nem tartózkodott, Ilyen módon elutasítottuk. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 10, Einstufung. Tízes napi rendi pont. A veszélyes készítmények osztályozása, csomagozása és címkézésen. Itt sincsen gond, probléma egyszer az egész tervezetről, ki tudja támogatni a tervezetet, kérem tegye fel a kezét. Elnézést. Először az egyes módosítóról szavazunk. Ki támogatja az egyes módosítót? Ellenpróbam. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Akkor most az egész draftról szavazunk, a tervezetről, tehát elektronikus módon megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Hát ha szavazott mindenki, lezárom a szavazást. 51 -e mellette, nulla e, tartózkodás, nulla ellenszavazat. És most pedig a jogalkotói állásfoglalás tervezetéről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Ilyen módon elfogadtuk ezt is. Gardini jelentés. So, das dauert ein wenig länger. Hát ez bizony eltart most majd egy darabig. Először is a 65-ös módosítóról szavazunk, mellette ellenem tartózkodás elektronikusan leellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 26-an mellette, 25-en ellene. Elfogadtuk. 68-as. Igen, a 68-asról szavazunk. A 68-as mellette. Ellene Elfogadtuk. 66 fogyott, 67 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. Regi 22-es okafogyottá vált. 71-es. Két részben első rész, mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. Második rész. Mellettem ellenem, tartózkodás elutasítva, 69 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, regi 23 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva, 70-es kitámogatja, ki ellenzi, ki az, aki tartózkodik. Hát nekem úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért inkább ellenőrizzük ezt le még egyszer, megnyitom az elektronikus szavazást a 70-esről. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 32 mellette, 20 ellenem. Következő mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. Okay, damit entfällt der mündliche Abänderungsantrag. Szóbeli módosító ugye okofogyottá vált, ezért a 74-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ki támogatja? Bocsánat, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás, elfogadtuk. Zum AFET 6 stimmen wir über den... AFET 6 mellettem ellenem, tartózkodás. Nem volt elég világos. Az AFET 6 maradékról elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. 29-24 ellenében elfogadva. AFET 7 mellette. Ellenem. tartózkodás elutasítva. 77 mellettem. ellenem. Elektronikusan ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 28-an ellene, elutasítva. 76-os mellette. Ellenem elutasítva. 24-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Regi 25 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. A regi 25-öt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Jól látható az eredmény, 34-22 ellenében, 78 mellettem. Ellenem, tartózkodás elutasítva, 26-os mellettem. Ellenem, tartózkodás elutasítva. 79. Ki támogatja? Kiszavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 80-as. Kiszavaz rá. Kiszavaz ellene. Tartózkodott-e valaki, elutasítva. 81 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 82-es mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 83-as mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva 84 mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk szerintem, de azért nem vagyok benne egészen biztos. Nyissuk meg az elektronikus szavazást. Megnyitom, szavazott mindenki, lezárom. Elfogadtuk. 27-es mellette. Regi 27-es, bocsánat, mellette tehát, ellene, elfogadtuk. 86-os mellette. A Regi 25, a Regi 25-öt elfogadtuk. Jó, hát akkor ellenőrizzük le. A Regi 27-est. Regi 27, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Elutasítottuk. Nyolcvanhat. Mellettem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 85 mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. Regi 28 mellette. Ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 88 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 89 mellette ellenem, tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük le 89-est elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást elutasítva. 87 mellette. Ellenem. Csak 20 vettek részt a szavazáson, tehát a 87 ki van mellettem. Ki van ellenem? Tartózkodás elfogadva. 90 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 91 okafogyottá volt. Budget 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A fejt 8 mellette. Ellenem, tartózkodás elutasítva. 93 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. A 8 és a következőkről együtt szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, elfogadva. 98 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 80, 97 mellette. Ellenem, tartózkodás elutasítva. Regi 29-es mellette. Ellenem, tartózkodás. Szavazunk erről elektronikus módon, ellenőrizzük le. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 32 igen, 29 nem, Elfogadtuk. 99-es kitámogatja. Ki ellenzi? Elutasítva. Hogy állunk a százassal? Jelezze, aki támogatja. Jelezze, aki ellene van. Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. Nézzük a deve ötöst mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő a 102-es. Okafogyottá vált, ilyen módon a 101-es mellettem, mellette tehát a 101-es mellett, 101-es mellett, 101-es ellen tartózkodott a 101-es ügyében valaki, elfogadtuk. Den nächsten Abänderungsantrag, den wir abstimmen, ist Regi 30. A Regi 30-asról szavazunk legközelebb, kitámogatja. Tehát a regi 30-as mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 105 mellette. Ellenem. Elutasítva. 106 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 108 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva úgy tűnt nekem. Nem, ellenőrizzük ezt le, tehát a 109-esről megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 43-19 ellenében egyértelmű többség 110-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 112 mellette. Ellenem. Tartoskodás. Elutasítva 113 mellette. Ellene. Elfogadva. Regi 31 mellettem. Ellene. Tartoskodás. Elfogadva. 9-es mellette. Ellene. Tartoskodás. elfogadva. 114 mellettem. Ellene. Tartoskodás. Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást, 114-esről szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Regi 33 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 115 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Regi 32 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 116-os mellette, ellene, A 116-osról megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást elutasítva. 117 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 118 mellette, ellenem, elfogadtuk. 119 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 120 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. Egyes konszolidált első rész mellettem, ellene tartózkodás alul elfogadva. Regi 36 mellette ellene elfogadtuk. Regi 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 15 mellette ellene elutasítva. Regi 38 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 124 mellette. Ellenem. Tartózkodással utasítva. 125 mellette. Ellenem. Tartózkodással utasítva. Regi 39 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki elutasítva? Második része a konszolidált módosítónak kitámogatja. ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Ezzel most néhány oldalt átugorhatunk, és a hetes cikknél folytatjuk a 144-es módosító indítványnál. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 146 mellette Elutasítottuk. Regi 44 és Afete 11. Ezről azonosok együtt szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Elfogadtuk. 145. Erről szavazni kell, tehát ki támogatja, ki szavaz nemmel, elutasítva. 147 mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. Afet 12 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Regi 45 mellette ellenem tartózkodás elutasítottuk. Afet 13 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 148 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 46 mellette, ellene elutasítva. 149-es kitámogatja tehát 149-es jelezzék, aki támogatja, jelezze, aki ellenzi, jelezze, aki tartózkodott, jelzem, hogy elutasítottuk. Regi 47 mellette, ellene, elfogadtuk. Afet 14 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 150 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 151 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48, Regi mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 152-153 azonosak, közösen szavazunk róla, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 154 mellette, ellene, tartózkodás. Nem világos a 154-esről, megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom ezt a szavazást. Elutasítottuk. 156 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 155 mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 157-158 közösen szavazunk róluk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. 159, erről nem szavazunk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette, ellene elfogadtuk. 16 kitámogatja, ki ellenzi tartózkodott-e valaki elfogadtuk. 160-161-ről nem szavazunk, 17-es mellette. Ellene elfogadtuk. 163 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. 164-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 165-ös. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 166-os. Mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 18-as. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19-es. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 167 ez okafogyottá vált meg visszavonták 168 mellette. Ellenem. Tartoskodás. Hát ez nem volt világos, tehát a 168-asról megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 169 dafür. 169 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következő mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 49, regi 49 mellettem, ellene, elfogadtuk. 171 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 6-ról nem szavazunk. A regi 50-es is okafogyottá vált, 11-es cikk, mégpedig 173-as módosító mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva 174 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 175 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A FED 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 176-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. FED 16-os kitámogatja, ki ellenzi, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, elfogadtuk. FED 17 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 179 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 180 mellette. Ellenőrizzük le, jó, 179-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 180-os mellettem, <clears throat> ellene, tartózkodás, elfogadva. Budzs 18 mellettem, ellene, tartózkodással utasítva. 178 mellette. Ellen. Tartózkodással utasítva. 181 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Regi 51. Kiszavaz rá. Kiszavaz nemmel. Tartózkodott-e valaki? Ezt elutasítottuk. 182 mellette ellene tartózkodás elutasítva, deve 7 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Kettes konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva. Ugorhatunk egy jó nagyot, 13-as cikk, 192-es módosító mellette Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Regi 53 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Bucs 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afet 28 kitámogatja, kiellenzi tartózkodás elfogadtuk. 26 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 8 és a Regi 54 egyben. Nem, a vad, bocsánat. És így a 26-esre térünk rá mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodás. Nézzük meg a 28-ast, elektronikusan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk világos többséggel, 193 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 194 mellette, ellene elutasítva. 195, ez a szöveg maradéka, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 196 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 197-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 198 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200-as erről nem kell, tehát 204 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 202 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 203-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 205 mellette, ellene elfogadtuk, 206-os mellette, ellene elutasítva, 207-ről nem kell, 208-ról nem kell, 29-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva, 209-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 210-ről nem kell, 211 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 212 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 213 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 214, 15, 16, 17-ről nem kell szavazni. AFET 29 mellette, ellene elfogadva, DEVE 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, AFET 30 mellette, ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan szavazunk az AFET 30-ról. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 218 erről nem kell, 219-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva 220, devet 10, ezekről nem kell, tehát jön az a 30-as jön, 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 226 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 227 227 ről kell szavaznunk, mellette ellene. A más-más információkat kapok itt most. 30 Stimmwerf. 31-esről szavazunk, na ki támogatja 31-est, ki ellenzi? Elfogadtuk. Szavazunk hát most a 228-asról, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítom. 229 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Budget 21 első rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as első rész, és a Deve 11 ö, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 55, Regi 56-ról nem szavazunk. 230-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as második rész. Mellettem, ellenem, elfogadva. Lássuk a 33-as második részét elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást, szavazott-e mindenki? Szavazott mindenki? Kérdem még egyszer. Akkor lezárom a szavazást. 44-19 hmm. ellenében elfogadtuk. Stimme ab über 232. 232 mellette. Mellette, ellen, elfogadva. Bocsát, 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 233 mellette, ellene, elfogadtuk. 234 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Regi 58 mellette. Ellene tartózkodás elfogadom. 235 mellette. Ellenem tartózkodás elutasítva. 236 mellette. Ellene tartózkodás elfogadó. 237 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Budget 23 mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 238 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 239 mellette, ellene, elfogadtuk. 240-es ellene, elutasítva. Budget 24 mellette, ellene, elutasítva. Következő mellette ellene elfogadom. 242 mellette ellene elutasítva. 243 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Budget 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 244-es mellette ellene elutasítva. 245 mellette ellene még egyszer. 245 ellenem, tartózkodás elutasítva. Budget 26 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 246 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 247 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 248 kitámogatja, ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki elutasítva 249 mellettem? Ellene tartózkodás elutasítva. 250 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Lássuk a következőt. A 251-est nem, az okafogyottá vált, viszont a 256, 253, 254, 255 ről tömbben szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 256 mellettem. Ellene. Tartózkodás utasítva. 35 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Regi 59 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Budget 28. A többi okafogyottá vált. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 257 mellette. Ellene, tartózkodás elutasítva. 258 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 259 mellette ellene tartózkodás van. Deve 14 mellette ellene elutasítva. 260 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettőszázhatvankettő mellettem tehát 262 mellette. 262 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 263 mellette. Ellene. Tartózkodás Szavazunk elektronikusan a 263-asról. Szavazott mindenki? Hát akkor lezárom a szavazást. Lássuk az eredményeket, melyek felsejlenek a táblán. Egyértelmű többséggel fogadtuk el, de az SND frakció egyel többen szavaztak az ősoraikból. Harmincnyolc mellette, ellenem, tartózkodással utasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Deve egy, mellette, ellene, elfogadtuk. 40-es, mellette, ellene, tartózkodással utasítottuk. Regi kettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43 a maradék. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45 okafogyott, 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 3 mellette ellene elfogadtuk. Budget 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afet 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budget 5 mellette ellenem tartózkodás. Ezt most ellenőrizzük le elektronikusan, tehát a budget 5-öt elektronikusan. Megnyitom a szózás, mindenki szavazott, lezárom. Az SZD-től e egyel többen szavaztak, 34 mellett 28 ellen elfogadva. Negyvennyolc mellette. Ellene tartózkodás fogadva. Ötvenes mellette ellene tartózkodás elfogadva 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva regi 5 mellette, ellene elfogadva budget 9 mellette, ellene elfogadva affet 1 mellette, elfogadva 50-as mellette, ellene elutasítva regi mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Buffett 3 mellette, ellene tartózkodás elutasítva regi mellette, ellene ellenőrzés. Elektronikusan a regi hétről. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Eregi Regi 8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 55 mellette elfogadva. Öregi 10, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bucs 10, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es, ellenőrzés elektronikusan a Bucs 10-ről mindenki szavazott. Akkor lezárom. Elutasítva. Teljesen egyértelmű. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Regi 13 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötvennyolc mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Bocs 11 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Deve 3 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Regé 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Regi 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Regi 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Bucs 12 ellenőrzés a Regi 16-tal kapcsolatban elektronikus. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadva. Bucs 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Regi 17 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Regi 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva regi 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Deve 4 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A FET mellette ellene tartózkodás elutasítva. ötös mellett ellen tartózkodik elfogadva 62-es okafogyott, regi 20 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 16-os okafogyott, 63 és 7-es, regi 21 mellett ellen tartózkodás elutasítva, büdzsé 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, afet 5 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 64-es mellett, ellen tartózkodás elutasítva. A szavazás, elektronikusan, megnyitom a szavazást, Több mindenki szavazott-e? Lezárom. Gratulálok. A jelentéstelenik elfogadva. Még e, a budzse 1-ről kell szólszatni. Nem, nem Oka fogyott a bücs 2-ről mellette ellene tartózkodás elfogadva, a bucs 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva, és most a záró szavazás elektronikusan e, megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. Ötvenketten mellette, öten ellene, hárban tartózkodtak, elfogadva gratulálok az előadónak. Kedvény asszony kérte. Igen. Elnök úr, szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönje minden kollégának, és elsősorban az árnyék jelentéstevőknek, hogy ilyen sikert értünk el, és szeretném elmondani, hogy a tanácssal is jelentős tárgyalásokat folytattunk le az uniós polgári védelmi mechanizmus témájában. Ezt a most megszavazott jelentés tervezetet felhasználom majd a további tárgyalásokra, és még egyszer köszönöm mindenkinek az együttműködést. Nincsen ellenvetés, akkor rendben. Úgy látom, hogy nincsen ellenvetés, akkor a követ. Így fogunk eljárni a 70-es cikkel nagyon sokat fogunk még sorakozni, kedves kollégák, Ez már is mondhatom azok nekik szerepelnek a napi rendem. Még ezzel lesz dolgunk. Így jó tárgyalást kívánok, sír, sikeres tárgyalást, és első olvasatban sikert, ahogy ezt kívánja a szakbizottságon. Következő jelentés a vízpolitika terén elsőbséginek minősülő anyagok az előadó Richard Zéber, és azonnal kezdjük a szavazást. A nyolcas módosítóban mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ö, ellenőrizhetjük elektronikusan a 8-as egybeszerkesztett. Mindenki szavaz, lezárom. Elutasítva teljesen világos. 9-es konszolidált, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva tizedik konszolidált. Elektronikusan megnyitom. Mindenki szavazott-e? Lezárom. 45 mellett a 14 ellene. Tehát elfogadva. Valami nem világos? Akkor áttérünk a 70-es módosítóra, ami a hatodik oldalon szerepel az én dokumentumomban. Néhány oldal, tehát ugrunk. 70-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 231-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 72-es mellett ellen ellenőrizzük elektronikusan a 72-eset, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott -e. Ébredjenek fel, lezárom, elfogadva. 73-as. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 74-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva. 233-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva ellenőrzés elektronikusan a 233-assal kapcsol. A szerző kérte. Ugye mindenki szavazott. Lakkor lezárom. Elutasítva. 75 mellette. Ellene tartózkodás. Nem világos ellenőrizzük szavazókártyával a 75 osat Mindenki szavazzon, lezárom. Elfogadva. 76 mellette, ellene tartózkodással utasítva. 77-es mellette, ellene tartózkodással utasítva. 231 as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 79 mellett ellen Ellenőrizzük elektronikusan a 79-eset. Megnyitom. Mindenki szavazott-e? Lezárom. Elutasítva. 80-as. Mellett. Ellen. Tartózkodás. Elutasítva. 81-es. Mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadva. 235-ös. Mellett ellen elektronikusan ellenőrizzük a 235 osat Megnyitom, mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. Négyes konszolidált módosító, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 237-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem? Akkor újra szavazásra bocsátom a 237. módosítót mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 93 mellette, ellene, tartózkodás nem világos. 93-asról szavazunk, mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 238 mellett, 238 mellett ellen tartózkodással utasítva. 94-et visszavonták 95 mellette ellene tartózkodással utasítva. 98 mellette ellene tartózkodás elutasítva 99, mellette ellene tartózkodás elutasítva 100, mellette ellene tartózkodás elutasítva 101 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 102 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 240 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 241 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12 mellette ellene tartózkodás nem világos. Elektronikus szavazás a 12-esről. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadva. A hatos kompromisszum mellette ellen elfogadva. És akkor áttérhetünk a 13-as oldalra, 157-es Ullöver úrtól. Mellette ellene tartózkodás elfogadva a 20. oka fogyott 251-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 252 mellette ellene tartózkodás elutasítva 158 mellette ellene tartózkodás elutasítva 23-as 159 azonos mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrzés elektronikusan a 23-assal és az 59-essel kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Mindenki ö, szavazott, elutasítva. 24-es mellette, ellene, nem világos. Gyakorlatilag senki nem vett részt a szavazásban. 24 ö, elfogadva. 253-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva részenkénti szavazás a 32-esről. Elektronikus ellenőrzés a 30-assal kapcsolatban, tehát 30-as ismétlem. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadva. 32-es két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 226 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette. 35-ös? Oka fogyott állítólag. 30-ast elfogadtuk, tehát a 35-ös, akkor 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellett ellen tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor ellenőrizzük elektronikusan a 49-eset. Mindenki szavazott -e? Lezárom. Elutasítva. Kettes. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas. Mellette. Ellene. Elutasítva. Kettes konszolidált. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük, mert nagyon kevesen vettek részt a szavazásban. Mindenki szavazott? Lezárom. Na, hát látszik az eredmény. Kár volt nevetni. Nincs elfogadva. 54-es mellette. Weberov. Ellenőrizhetjük a hármast, elnök úr. Mi a helyzet vele? Hármas, elutasítottuk. Ellenőrizhetjük? Igen. Ellenőrizzük elektronikusan a hármasat. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 54-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 57-es mellette. Nem, 54-es 55-ös. 55-ös mellett. Ellen. Tartózkodás elutasítva. 56-os. El, mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 50-es. Mellette. Ellene. Elutasítva. 57-es mellette lenne elutasítva, 58-as mellette lenne elutasítva, 5-ös mellette lenne tartozás elfogadva. Hármas kompromisszum elfogadva. Wir stimmen ab über Hetes mellettem ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 65-ös mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítva. 66 és 67 erről együtt szavazunk mellettem ellenem, Tartózkodás. Nem világos, tehát leellenőrizzük. A 66-ost és a 67-esről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 68 mellette. Elutasítva 69 mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. Végszavazás a tervezetről. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 46 a mellette, 7-en ellenem, egy tartózkodással elfogadtuk. És most az egész jogalkotói tervezetről szavazunk elektronikus módon. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Richard Zébernek. Richard Zéber meldet sich zum Artikel 7. Richard Zéber a 70-es cikkkel kapcsolatban jelentkezik. Igen, így van, elnök úr. Gardini kollégához hasonlóan én is arra szeretnék utalni, hogy célra vezető volna egy első olvasatos megállapodást kötni, és az új ügyrend, az új házszabály 70 szikke alapján helyes volna, hogyha megkapnánk a mandátumot a tárgyaláshoz, és um, a tárgyaló csapatba én és az árnyék, árnyék jelentéstevők tartoznak majd, és rendszeresen számolunk majd be a szakbizottságnak, de ez a szavazás jó alapját adja a tárgyalásnak. Ellent mond valaki? Tehát erről akkor szavaznunk kell, hogy első olvasatos megállapodást célzunk-e meg. Hogy erre mandátumot adjunk-e a tárgyalócsapatnak, vagy sem. Szavazzunk erről? Szavazunk tehát erről a kérdésről? Jó, szavazunk. Elektronikusan szavazunk. Haben alle abgestimmt? Abstimmt. Le, szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 44 -e mellette, heten ellenem, két tartózkodás mellett. Ezzel a mandátumot megadtuk. Az első olvasatos tárgyalást irányúzó tárgyaláshoz. Egyszerűen itt most a házszabály új értelmezését gyakoroljuk éppen. Azt mondhatom, hogy már most az első olvasat, már 56%-a már most az első olvasatban van. Ez egy jelentős változás az előzőekhez képest. Vielleicht soll ich auch noch mal beifügen, aber alle Kollegen wissen ja, was sie minden kollega tudda, tudja, hogy múlt héten Strasbourgban miről szavaztak, mégpedig, hogy a három oldalú tárgyalás eredményéről itt a szakbizottságban még egyszer szavaznunk kell, igen vagy nem szavazattal. Tehát az elkövetkező hetekben nem lógatjuk a lábunkat, nem fogunk unatkozni. Következő napi rendi pont, 13-as napi rendi pont. Kriszó Gelos kollega véleménye, ezt elhalasztottuk, aztán tovább dolgozott rajta, és ezért most elkezdhetjük a szavazást. Valami nem világos ügyrendi kérdése van valakinek? Hát ha nem, akkor már is szavazunk 137 mellette. Ellenem. Tartózkodás. 138-ról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 139-es. Elfogadtuk. Consolidated 6 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 141 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette. Ellenem. Elutasítva. 142 mellette. Elutasítva. 143 mellettem. Ellenem tartózkodás, elfogadtuk. 144, ki támogatja? Ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 145 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 18-as konszolidált mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 172 mellette, ellenem, tartózkodás. Nem világos. Szavazzunk tehát a 172-esről elektronikusan. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva hármas mellettem, ellenem. Tartózkodás nem világos, szavazunk elektronikusan. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. ...173, 176, 177-ről együtt szavazunk mellette ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. 174-es kitámogatja szavazatával. Kiszavaz ellene. Tartózkodás elutasítva 175-ös mellettem. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. Konszolidéti 19 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadva. Ugrunk egy nagyot a hatos módosítóhoz mellettem, ellenem. Tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellenem. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellettem, ellenem. Elfogadva. Kilences mellette. Ne, ellenőrizzük, le, a nyolcas módosítóról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kilences mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 192 mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194 mellette, ellene, elutasítva. Konszolidétit 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Konszolidétit 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 201-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. Konszolidéti 8 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 205 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. was adopted. 204 ah, A 204-es okafogyottá vált, mert te szerepelt a konszolidált módosító indítványban. 206 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 207 mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 208 mellette. Ellenem tartózkodással utasítva. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 209-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Konszolidétét 21-es Ki támogatja? Ki van ellene? Elfogadtuk. Nagyot ugrunk 221 mellettem. Ellenem tartózkodás. Nem világos, nem világos. Ellenőrizzük ezt le a 221-esről, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadva. 223 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 224 mellettem ellenem, tartózkodás elfogadva. Consolidated 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 235 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 236 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 237 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadom. Konszolidéti 10 mellette ellene tartózkodás elfogadom. 239 mellette ellene tartózkodás elfogadom. A 240-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 241 mellette elfogadva. 23 mellette ellene elfogadva. 22.42 mellette ellene elfogadva. 243 mellette ellene elfogadva. 244 mellette ellene elfogadtuk. 245 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 246 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. 247 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette, ellene elfogadva. 249 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Konszolidéti 11 mellette, ellene elfogadva. 252 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 253 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 254 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 255 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 246 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 257 elfogadva. 258 mellette ellene elfogadva. 12-es konszolidált mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 260-as mellette, ellenem, elfogadtuk. 261 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 262 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 264 mellette, ellenem, elutasítva. 265 mellettem, ellen tartózkodás elfogadom. 266 mellette Ellen tartózkodás elutasítva. 267 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 268 mellette ellenem elutasítva. 269 mellette ellenem elutasítva. 30-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadom. 270 mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadva. 271 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 32-es kitámogatja. Kiszavaz nemmel, elutasítva. 272 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 273 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 274 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 33 mellette, ellenem, elfogadva. 275 mellettem, ellenem, elutasítva. 276 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 277 mellette, ellene. Hát ezt ellenőrizzük le. 277. Érdekes konstelláció. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Éppen hogy, de elutasítva. 278 mellette. Ellenem. Elutasítva. 279 mellette. Ellenem. Akkor még egyszer 279 mellettem. Ellene tartózkodás elfogadva. 280 mellettem. Kettő 79-es leellenőrizzük. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Oh, ist abgelehnt. Ich muss mich korrigieren. 280. Dafür? Dagegen? Elutasítva. 283 mellettem, ellenem, tartózkodással utasítva. 288 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 289 ellene, tartózkodás elutasítva. 290 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 34 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 291 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 292 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette, ellenem tartózkodás utasítva, 36 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 293-tól 96-ig együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 296-ról most szavazunk mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 37 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 13-as konszolidált mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 288 mellette, ellene, 98 adótosítva, 299 mellette, ellene, tartózkodás. 40 mellettem, ellene, tartózkodás elfogadva. 300-as kitámogatja. Ellene, tartózkodás elfogadva. 301 mellettem, ellene, elutasítva. 23-as konszolidált mellette, ellene, elfogadva. 45 mellettem. Minden probléma megoldódott, tehát 45 mellette. Ellenem. Elutasítva. 304-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 305-ös mellette ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le. A 305-ösről megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 306. Mellette. Ellenem. Tartózkodással utasítva. 307 mellette. Ellene. Tartózkodással utasítva. 308 mellette ellene, Tartózkodás adótosítva. 309-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 310-es, kiszavaz igennel, kiszavaz nemmel. Tartózkodott valaki, elfogadtuk. 15-ös konszolidált, ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadva 312 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 313 mellettem, ellene? tartózkodással utasítva. 47-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Elutasítva. 48 mellette, Ellene? tartózkodás elutasítva. 314-es mellette. Ellene. Hát, hát ezt elfogadtuk. 315 mellette ellenem, elutasítva, 316 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 317 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, 49 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 321 mellette, ellenem, Igen, megismétlem. 321-es mellette. Ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 322-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Két azonos. Tehát 50 meg 323 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 324 mellette ellene, elutasítva 325 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 326 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. A 326-osról ellenőrző elektronikus szavazást írok ki, megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51 mellettem. Ellene, elutasítva. 327 mellettem. Ellenem, tartózkodás, elutasítva. 52-es mellettem. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 328 mellettem. Ellenem, Erről elektronikusan szavazunk a 328-asról. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 329-es mellett, ellen, tartózkodás, elfogadva. 330-as mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva. 53-as mellett, ellen tartózkodás elutasítva. 331-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 332-es mellett ellen ellenőrizzük le elektronikusan, 332-t mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Igen, ezt nagy többséggel elfogadtuk. 333-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. 334-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 335-ös mellett nem, ez fogyottá válik, és következik a 336-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 337-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 338 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 339 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 340-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 341 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 342 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 343 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 344-es mellett ellen tartózkodást elutasítva, 345-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 346 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 347 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 348 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 349 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 350-es mellett ellen tartózkodás nem világos a helyzet, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 351-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 352 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 353 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 354-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 355-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 356-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 357-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 358 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 359 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 360 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 361 mellett ellen tartózkodás. Nem világos, megnyitom az elektronikus szavazást, a 361-es módosítóról mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Világosan látjuk, hogy elutasítva. 362 mellett. Ha ellentartózkodás 363 mellett ellentartózkodás. Nem, nem, ezt le kell ellenőrizni a 363-ast. Megnyitom az elektronikus szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadva. 364-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 365-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 16-os konszolidált, 366 mellett ellen tartózkodva. Elfogadva 368 mellett ellen tartózkodás, elfogadva 369 mellett ellen tartózkodás, elfogadva 370 mellett ellen tartózkodás, elfogadva 371 mellett ellen tartózkodás, elfogadva 372 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 373 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 55 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 57-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 58-as mellett ellen tartózkodás elutasítva 59-es mellett ellen tartózkodás elutasítva 60-as mellett ellen tartózkodás elfogadva 61-es mellett ellen tartózkodás elfogadva egyes konszolidált mellett ellen tartózkodás elfogadva, 2-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 67-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 68-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 69-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 70-es mellett ellentartózkodás elfogadva. 71 mellett ellentartózkodás elutasítva 72-es mellett ellentartózkodás elutasítva 73-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 74-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 75-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le a 75-öst elektronikus szavazást, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. hármas konszolidált mellett ellen tartózkodás elfogadva, négyes konszolidált mellett ellen tartózkodás elfogadva. Ötös konszolidált mellett ellen tartózkodás elfogadva. 94 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 95-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 96 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 97-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 98-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 99 okafogyottá válik, 100-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 101 mellett ellen tartózkodás elfogadva. 103-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 104-es mellett ellen tartózkodás. Ez nem világos. Ellenőrizzük elektronikusan a 104-est, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 105-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 106-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 107-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 108-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 109-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 110-es mellett ellen tartózkodás nem világos, a 110-es elektronikusan leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, és a 110-est elfogadtuk, 111 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 112 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 113-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 114-115-ös megegyeznek, együtt szavazunk mellett ellen tartózkodás elutasítva. Nem? Nem? Jó, akkor ellenőrizzük le elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 44-en mellette szavaztak, elfogadtuk. 117-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 118 mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük le, akkor elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 34-en mellette, 20 ellene, elfogadva 119 mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 120-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 121 mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 122 mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 123 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 124 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 125 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 126-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 127 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 128 mellett ellen tartózkodás elfogadva 129 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 130 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 131 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 132 mellett, ellen tartózkodás elfogadva 133 mellett, ellen tartózkodás elutasítva 134 mellett, 130 négyesen esen nem szavazunk, 135-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 136-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tehát most úgy tűnik, hogy itt volt a legtöbb elektronikus szavazás. Most pedig a ö, véleményről szavazunk elektronikusan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 49-en szavaztak mellette, négyen ellene, egy tartózkodással elfogadtuk. Most pedig áttérünk az azbest témára. Wills asszony a jelentéstevő, és az egyes kompromisszummal kezdjük. Nem, elnézést kérek, mondja az elnök. Először is a címmel kapcsolatosan ö, egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kilences mellett ellen tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 24-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellentartózkodás elfogadva, 26-os mellett ellentartózkodás elfogadva, 27-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 4-es konszolidált mellett ellentartózkodás elfogadva, most pedig áttérünk a zárószavazásra, megnyitom a szavazást elektronikusan, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 49-en szavaztak mellette, egy ellenszavazat volt, nem volt tartózkodás. Gratulálunk Wills asszonynak! Elérkeztünk a szavazás végére, az elektronikus szavazás végére. Most pedig az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe tölteni befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról lesz szó. Amennyiben részt akarnak venni a vitában, a, természetesen itt maradhatnak, de azok, a, akik ki akarnak menni a teremből, azt kérem, tegyék meg.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 elnök úr, szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy nagyon kényes dossziével kapcsolatosan módosító indítványokat terjesztettek be. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek, hogy segítettek a munkámban, és kialakítottuk a kompromisszumos módosítókat. Egy találkozónk volt az árnyék jelentéstevők kell. Most beszeretnénk mutatni a munkánkat, és végigmenni a főbb pontokon, pontokon amelyekkel kapcsolatosan kompromisszumokat alakítottunk ki. A, van egy kompromisszum listánk, az 1-től 4-es kompromisszumok foglalkoznak a következőkkel. Először is a generikus gyógyszerekkel kapcsolatosan kaptunk módosítókat, törlésekkel kapcsolatosan. Itt a 90 nappal kapcsolatos megjegyzésekről van szó, a generikus gyógyszerek esetében a referencia idő csökkentése, aztán van a technológiai értékeléssel kapcsolatosan is néhány javaslat. Ezeket az idő, referencia idő pontokat a különböző tagállamok a saját hatáskörükben határozzák meg. A nyolcas cikre kell utalnom. Ezzel itt kapcsolatosan a bizottság javaslatán próbáltunk meg egy kicsit javítani. Ez azt jelenti, hogy lehetőséget adunk a tagállamoknak, hogy hozzák meg a döntésüket. A 13-as cikkel kapcsolatosan az lenne a célkitűzés, hogy tisztázzuk a az Európai Bizottság javaslatának szövegét a különböző jóváhagyási folyamatokkal kapcsolatosan szét kell választani a mm, forgalomba, enged, forgalomba hozatal engedélyezését és a generikus gyógyszerekkel kapcsolatos adatokat, végül pedig a kompromisszumok foglalkoznak az átláthatósággal, ez a hetes kompromisszum, átláthatóság a kulcsterületeken, szakértő neveken, nevekkel is foglalkozik ez a kompromisszum, aztán az átláthatósággal az árak területén, a amit az Európai Bizottság számára közölni kell. A, ezek voltak a módosítók, amelyeket kompromisszumokba integráltam a kollégák segítségével. Úgy gondolom, hogy a 14-es cikk a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatosan szintén egy jelentős cikk. A 2007-es bizottsági ajánlásoknak megfelelően jártunk el a DG Competition, tehát a versenyfőigazgatósággal kapcsolatosan a generikus gyógyszerek forgalomba hozatalával kapcsolatos időpontokról van itt szó. Nem látom, hogy miért kellene itt újra nyitni a vitát a 14-es cikkel kapcsolatosan. Ennek a cikknek úgy kellene maradnia, hogy azt a bizottság javasolta. Szeretnék néhány dolgot elmondani a tanács javaslataival kapcsolatosan, valamint a parlament kollégái javaslatával kapcsolatosan. Vannak előrelépések, Volt vannak a tanácson belül előrelépések, és szeretném bátorítani a tagállamokat, hogy folytassák ezt a projektet. Persze nehéz egy 20 éves irányelvvel megbirkózni, és garantálni kell, hogy az ár problémák mindenki számára világosak legyenek, a betegek hozzáférhessenek az új és árban is megfelelő gyógyszerekhez. Foglalkoztunk számos olyan aggodalommal is, amelyekről a tagállamok szóltak a különböző hatóságok révén, meg kell a legjobb mm, módszereket és megoldásokat találni a jövőre vonatkozólag. Köszönöm. E Köszönöm szépen. Kokovics asszony árnyék jelentéstevő kapja meg az EPP nevében a szót. Köszönöm szépen a jelentést, meg az összes árnyék jelentéstevőnek a munkát. Tényleg kiváló munka és csapatmunka. Tudom, hogy sok prob tagállam számára ez az irányelv problémás. Tehát fontos előrelépni továbbra is az irányelvet reálisabbá akarja tenni, minden részvevő által elfogadhatónak. Új intézkedéseket kell elfogadni a páciensek értek, érdekében, hogy biztosítsuk a páciensek biztosságát. Az átláthatóság rendkívül fontos, hiszen ez életfontosságú a tagállamok és az ipar számára. Az EPP a módosítókat nagy hozadott értékel mutatja be. A kompromisszumos módosítóban egyszerűsítettük az ütemtervet. Az a többi frakció segítségével a nyolcik cikkben is sikerült megállapodni. Csak két soft bekezdés maradt, nem töröltük ezeket az intézkedéseket. Kevesebb kötelezettséget szeretnénk a tagállamoknak. Szeretnénk elérni azt, hogy az illetékes hatóságok hozzájussanak az összes adathoz, és lehetőségük legyen további releváns adatokat létrehozni. Az egyik aggályom az irányelvvel kapcsolatban egyes gyógyszerek bevétele az irányelvbe. Ezt a vitát meg kell ejtse majd a szakbizottságunk támogatjuk, az átláthatóság, az integritás és a függetlenséget ebben a folyamatban, de néhány meghatározást pontosítani kell. Még maradt időnk a vitára, ezért Bízom benne, hogy jó kompromisszumot érünk el minden fér számára. Kérem, gondolkozzanak el a kérdésen, és kérem támogatásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megadom az árnyék jelentéstevőnek, köszönöm, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr nehéz dönteni. A tagállamok egyrészt, másrészt a fenntartható egészségügy érdekei közül kell választani. A kollégáim sorába állok. Köszönöm szépen mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam ezen a jelentésem. Azt hiszem, hogy a tagállamok sikerét a megfelelő visszatérítés és visszatérítési határidő fogja meghatározni a szankciókat, illetve a jelentései kötelezettségeket pontosítani kell. A generikus gyógyszerege bevétele szintén vitatágyát kell képezzem. Megnézzük majd az összes módosítót, és a lehető legnagyobb átláthatóságot próbáljuk biztosítani akár csak kollégák, én is az európai eh, létező adatbázis támogatására szólítok fel. Ez lehet, az az cserét, de még az árak összehasonlíthatóságát hasonlíthatóságát is eh, ennek az adatbázisnak 150 ezer euróba kerül a fenntartása évente. Érdemes fenntartani és érdemes fejleszteni ezt a jelentést a következő hetekben. Remélem, jó kompromisszumos módosítókat sikerül elfogadni. Köszönöm. Köszönöm az zöldek részéről. Ki képviseli Miselt? Akkor, hogyha nincs itt senki, akkor az ECR nevében sincs itt senki. Alda Szusza kapja meg a szót, parancsoljon. Nem, bocsánat, ha nem kéri a szót, akkor Grossz tett asszony. Merci beaucoup. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos kérdésről van szó, és nagyon óvatosnak kell eh, lennünk. Egyes tagállamok eh, rövid távú intézkedéseket vezettek be, hogy csökkentsék az állami költségvetés terheit. Meg kell vizsgálni a hosszú távú hatását ezeknek. Az európai Európai Unió egészségügyileg is legyen független. Egyrészt az innovációt támogatni kell, másrészt biztosítani kell a társadalom biztosítás költségvetésének kordában tartását. Nem szabad a piacra bocsájtás feltételeit újra szabályozni. Ezt 2001-ben megtettük. Itt a páciensnek szóló visszatérítésen lehet változtatni. Azért adtam be módosítót, mert szeretném, hogyha nemzeti szinten nem kérdőjeleznék meg a gyógyszerek piacra bocsájtását. Egyes országokban országos, regionális és helyi szinten is foglalkoznak az egészségügyel. Nem lenne jó, hogy határidők hosszabbodnának, kitolódnának, nagyobb adminisztráció lenne. Jó lenne, hogyha az irányelv arra is odafigyelne, hogy ne legyen redundancia a három szint között. Ezért nyújtottam be módosítókat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a bizottságnak. Nem, bocsánat, Piper asszony jelentkezett. Dziękuję bardzo. E, wbrew temu, co uważamy, jest to bardzo... Köszönöm szépen. Valóban nagyon fontos előírásról van itt szó, hiszen arról, hogy egy termék milyen gyorsan kerül a piacra, ez, ez nem csak a páciensek egészségéről, vagy akár az életét is befolyásolható tény lehet, hanem a forgalomba hozatal időszaka befolyásolhatja a gyógyszergyárak tevékenységét. Előkész képzelhető az is, hogy az eljárások nagyon költségesek és hosszúk voltak, és ebben az esetben a gyártók kihátrálnak a piacról. Tehát ha felgyorsítjuk ezt a folyamatot, ennek pozitív kihatása lesz a piacra. A gyógyszerészeti orvosi szakfolyóiratokban jelentek meg régen a gyógyszerekről szóló cikkek, de ma ezt, ezeket a cikkeket mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, és így minden polgár megnézheti ezeket az információkat, elolvashatja őket, és megvizsgálhatja, eldöntheti, hogy a piacon hozzáférhető ez a gyógyszer. A páciensek, a betegek számára ennek különös jelentősége van, hiszen az egészség, egészségbiztosítók mindenhol csökkentik a költségvetésüket, de így Ezekkel az intézkedésekkel a kiadások és a ráfordítások közötti egyensúlyt megteremthetjük. Köszönöm, bizottság! Thank you very much, uh, Mr. President. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz javaslat ez, de nagyon szükségünk volt rá Európában. Szeretnénk köszönetet mondani a parlamentnek, a jelentésevőknek és Parnava asszonynak az erőfeszítésekért, hogy pozitív eredmény legyen. Megvan a jó szándék, és így előre lehet lépni. A bizottság eltökélt, hogy tovább menjen a pragmatikus úton, mégpedig rugalmasan egy pozitív eredmény legyen. A jelenlegi helyzetet kell az irányelvhez hasonlítani, nem szabad előre nem szabad hátra lépni, csak előre. Ezért szeretnénk egyelőre bizakodni abban, hogy az Európai Parlament és a tanács együtt fog működni annak érdekében, hogy pozitív eredményt érjünk el. Köszönöm szépen az elnökség erőfeszítéseit is, és a jövő elnökség teljes együttműködésére is számítunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Végezetül megadom a jelentést, önök még egyszer a szót, tessék parancsoljon. Uh, uh, Köszönöm szépen még egyszer. Folytatni szeretném továbbra is ezt a munkát az árnyék jelentéstevőkkel, ugyanilyen pozitív módon, szellemben, ugyan azon a vonalon haladunk tovább, ugyanaz a filozófiánk annak érdekében, hogy javítsunk az irányelven, az átláthatóságon, a döntéshozatali rendszeren belül, az egészségügyi technológiai értékelésben, valamint a generikus gyógyszerek forgalomba hozatával kapcsolatosan az betegek, a páciensek érdekében és természetesen a nemzeti társadalombiztosítási rendszereket is figyelembe véve. Uh, Még mindig vannak azonban olyanok, akik ellenzik ezt a folyamatot. Tudjuk, hogy vannak restrikciók, vannak korlátok, de fontos lenne az emberek életén könnyíteni, és mindazok, akik véleményt alkotnak nemzeti szinten, segítik a bizottság munkáját, és egy olyan jelentést tudunk elkészíteni, amely közelít a tanács javaslatához is. Reméljük, hogy ezt a nagyon kényes jogalkotási szöveget nem sokára le tudjuk zárni. Köszönöm szépen az együttműködésüket. Köszönöm szépen. December 19-én szavazunk erről. A szakbizottságban és a plenáris szavazást még nem időzítettük. Még nincs meg az időpontja. Következő napi rendi pont, 16-os. A 2006 per 66 per EK irányelv módosítása a vezeték nélküli villamos kéziszerszámokba szánt kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala. Nos, Panajotov kollega jelentéstevő, és már meg is kapja a szót, tessék. Thank you, Chairman. Dear colleagues, I am very glad to present to you. Szeretném bemutatni néhány részletet a fontos irányelvből. Itt kadmiumot tartalmazó hordozható elemekről és akkumulátorokról van szó. Bolgárul folytatnám. Директива 66 от 2006 година на Европейския парламент и на съвета забранява. Az Európai Parlament és a Rát tervezetem tiltja, hogy 002 nál többet tartalmazó, több kadmiumot tartalmazó akkumulátorokat hozzanak forgalomba. A orvosi berendezések, riasztó berendezések, vagy pedig a zsinór nélküli orvosi eszközöket kivonják a rendelettervezet hatája alól. Különböző okoknál fogva most zajlik le ez a folyamat, nem 2010-ben. A veszélyes anyagok minden listáján szerepel a kadmium, mint veszélyes anyag, és káros, és tudjuk, hogy milyen káros kihatása van a kadmiumnak az emberi egészségre. Ezért nagyon fontos ez a kérdés. A kadmium toxikus, összegyűlik, felgyűlemlik az ember testében, és visszafordíthatatlan pusztítást okozhat. Meg szeretném jegyezni, hogy amennyiben megfelelő rendszereket alkalmazunk a kadmium begyűjtésére és újrahasznosítására, és megfelelőek a zsinórmentes elektromos berendezések, akkor százszázalékosan újrahasznosíthatjuk a kadmiumot, és ilyen módon a környezetre gyakorolt hatása minimalizálható. Mind a környezetre, mind az emberi egészségre való hatása. A nikkel, kadmium elemek 100%-os újrahasznosításának okán úgy gondolom, hogy a kockázatok nagyon kicsik. A lítium elemek, amelyeket a kadmium elemek helyettesítéseként használnak, jobb tulajdonsággal rendelkeznek. Ilyen módon a lítium elemek nagyobb piaci hatásfok részesedéssel rendelkeznek, egyébként hatékonyabbak, rövid, rö, könnyebbek is, de rövidebb az életciklusuk, mint a lítium-kadmium elemek. Ugyanakkor alacsony hőmérsékleten nem működnek olyan jól, mint a kadmium elemek, és nincsen igazi gazdasági ösztönző annak érdekében, hogy ezen elemek recyclingját, újrahasznosítását megoldják. Ilyen oknál fogva úgy gondolom, hogy célra vezető volna, hogy a kivételi szabályozást egy évvel meghosszabbítsuk, ...2016-ig. Ez azt hiszem, hogy ez egy jó kompromisszum volna, és így a fogyasztók érdekeit, valamint a cégek, az érintett vállalkozások érdekeit is érde, ér, meg tudnak védelni az értékteremtés teljes vertikumában. Ilyen módon tehát mindent megtettünk az emberi egészség védelme érdekében, és ez mindenképpen hasznos minnyájunk számára. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk azt is, hogy a tilalom hatályosulása óta hogyan látjuk el a felhasználókat tartalék alkatrészsel, illetve tájékoztatni kell a felhasználókat arról, hogy mikor lép érvénybe ez a tilalom. Hogyha 2016. december 31-ét vesszük figyelembe, akkor valóban ezután már nem lesznek nikkel, kadmi, kadmium elemek a piacon, semmilyen formában sem. Még tehetném azt is, hogy az irányelv újra tárgyalása során a higannyal összefüggő szempontokat is figyelembe kell venni. Ökológiai megfontolások alapján javaslom, hogy az higany tartalmú elemek eh, forgalomba hozzatalát eh, tiltsuk be. Egy ilyen megoldás a higanymentes gomb elemek eh, gyártását ösztönözne. Máskülönben minden évben négy tonna higany gyűlne össze, és ez súlyos kihatással járna az emberekre és a környezetre. A bizottság javaslata, ez egy delegált jogi aktus, illetve a delegált jogi aktusokra és a végrehajtási jogi aktusokra való iránymutatásokat tartalmaz. Az Európai Parlament számára nagyon fontos, hogy a Lisszaboni szerződés előírásait teljes egészében érvényre juttassuk. Támogatom a bizottság javaslatát, de van egy eset az irányelvben, amely az elemekre vonatkozik, ahol úgy érzem, hogy a bizottság javaslatát korrigálni kell, és a jogi tanácsok alapján ezt megerősíthetem, jogi szakértők tanács alapján. Nagyon fontos volna, hogy a tanács egyetértésre jusson ezekben a kérdésekben, Éppen ezért tehát nagyon fontos, hogy a szakbizottság tagjai egyetértenek, egyetértsenek velem, és egy hangon tudjunk szólni. Javaslom, hogy december 31-ig, 2016. december 31-ig hosszabbítsuk meg a kivételi szabályokat, hiszen a 100%-os újrahasznosítás a kadmium kockázatot minimálisra csökkenti, ez irányítható az a kockázat, és remélem, hogy ez a kompromisszum mindenki számára elfogadható, és figyelembe veszi a cégek és a vállalkozások érdekét is. Köszönöm szépen. Vielen Dank, Herr Kollege, und jetzt gebe ich das Wort. Köszönöm szépen. Kukovics asszony, a néppárt árnyék jelentős tevője kap like... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek nem csak a munkát, hanem a konzultációt is az eljárás sor, folyamat során egyetértek a jelentés egyes módosítóival, de nem minden. Meg kell majd beszélnünk a kérdéseket az EPP frakcióban, hogy a legjobb megoldást találjuk, hogy egyensúlyt találjunk a környezeti, egészségügyi, gazdasági hatások között. Az ellem irányelv nagyon részletes jogszabály, sok kivétellel. A bizottsági javaslata a nikkel kadmiumot tartalmazó elemeket vennék ki a kivételek közül. A az update főleg arra koncentrál, hogy a kivételek közül szüntessen meg a javaslat nak ez a főpontja. Ezért a hatástanulmány csak ezt a kivétel tanulmányozta, és ennek a hatását a környezetre és a gazdaságra. A jelentéstevő a, a, kiterjesztette ezt a higanyt tartalmazó elemekre is. A gyerekjátékok az egyik fő termék, amely ilyen cellákat tartal, amely ilyen jellegű elemeket tartalmaz gombelemeket tartalmaz. De azonban nem teljes körül a hatástanulmány, ezért végig kell gondolni, hogy milyen a visszavonása ezeknek, a kivonása ezeknek. Azt javaslom, hogy mindkét anyag tartalmazó elemek kerüljenek kivonásra, de megfelelő időn belül. Ez egy új lehetőség Európának. Európa a saját forrásait tekintve is válságban van. Olyan termékeket kell gyártani, amelyek előviszik a gazdaságunkat, és biztonságosak. Kérem a támogatásukat a módosítóinkhoz, és neked be fogunk nyújtani a következő jövőben. Köszönöm a szocialisták jelentéstevőjén, árnyék jelentéstevőjének adom a viszont. Nos, miről is beszélünk? Akadémium. Nagyon veszélyes anyag. A gaz, a REACH szabály rendszerben nagyon komoly szerepet kap. Miért? Itt emberekről van szó, és a környezetről van szó. Ez az oka. Tudtuk ezt akkor is, amikor a rendeletet alkottuk 2006-ban. Miért nem vettük be ezért ezeket a termékeket? Azért a parlament többsége és az én frakcióm a álláspontja az volt, hogy nincsen alternatíva, az ipar ezt mondta. Most már tudjuk, hogy ez nem igaz, van alternatíva, több alternatíva, sőt, még árban is összehasonlíthatóak hogyha követjük azt a logikát, amit általában követünk, amikor a vegyi anyagokat szabályozzuk, akkor megpróbálnak csökkenteni a kezet szennyezését, illetve ez egyensúly, ezt ö, megtalálja megfelelő egyensúlyt az emberi egészséggel. De hát, ha nyilvánvaló a ö, megoldás, akkor nincs mire ö, várni. Hogyha valami olcsóbb és jobb megoldás van. Miért kell törvénykezni. Azért, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk. Ezt tettük más kérdésben is, azt hiszem most is ezt kell tennünk. Ezért természetesen nem ö, meglepetés, hogy nem értek egyet a ö, jelentéstevő fel, akkor, mikor azt mondja, hogy 2017-re toljuk ki a határidő 16-ról. Nem, én azt mondom, hogy 2014-re hozzuk előre mindezzel együtt. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, kiváló munkát végez, végzett, kiváló jelentés, nagyon ambíciózus azzal, hogy a higanyt is beveszi. Ezt is támogatja a frakciónk csak a kadmiumnál nincs miért várni 2017-ig. Legyen 2014 ehelyett. Reméljük, hogy ezt támogatja, amikor elkezdünk erről tárgyalni. Az hiszem nagyon pozitív, hogy a jelentéstevő azt javas, hogy összes kadmiumos és egyéb elemet ne vissza kelljen vonni, ne, csak hogy nem lehet azon túl, hogy a hatályot megállapították, forgalmazni vissza is kell vonni a meglévőket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jörgenzen úr. Most pedig Karl Schlüter kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Július, nincs szerencsét, hogy én ma itt vagyok, ugyanis én is részt vettem az utóbbi tárgyalásokon. Elnök úr, nem lehetne egy új szabályt bevezetni, hogy a bizottság esetleg szankcionálhatja a tagállamokat, és itt nem 5 vagy 10 vagy 20 százalékos visszavonásról van szó, hogyha nem ö, tartják tiszteletben a jogszabályokat, lehet, hogy, hogy a fizetéseket is csökkenteni lehet akár 10-20 százalékkal is. Itt van a 11-es cikk, amely világosan kimondja azt, hogy hogy a beépített elemeket könnyen ki kell venni, hogyha arra szükség van. De sok esetben egy, egy szakember sem tudja könnyen kivenni a, az adott elemet. Tehát már megsértjük az elemekről szóló irányelvet. Ugye nem lehet könnyen cserélni az elemet, nagyon nehéz újrahasznosítani, és az embereknek sok esetben új gépeket kell venniük. Tehát e, ugye e, a 11-es cikket miért nem alkalmazza a bizottság? Ez az első kérdésem, ami az adatok tárolását illeti. Ugye itt is vannak problémák. Aztán Másodszorban 2009-ben már a bizottságnak elő kellett volna jönni a javaslatával. Még mindig semmiféle javaslat nincs. Az utóbbi tárgyalásokon felvetettük már ezeket a problémákat. Nagyon erőteljes, kemény tárgyalásaink voltak, és ugye azt mondtuk, hogy 2009-ben a egyszer felhasználó elemekről lesz dokumentum, aztán a gyártókkal, a lobistákkal, a tanácsal, a bizottsággal tárgyaltunk. A kompromisszumban már megegyeztünk dolgokról, és most ezt nem veszik figyelembe, nem alkalmazzák. És most rátérnék a jelentésre magára. 2006-ban, amikor én már tárgyaltam erről. Ugye mind a két kezemből ben volt egy ö, eszköz. Az egyik kadmiumot tartalmazott, a másik nikkel ö, ö, eleme tartalmazott, tehát a nikkel, kadmium ö, anyagokat tartalmaztak ezek a gépek. Aztán láttuk azt, hogy ezeket az anyagokat nem lehetett helyettesíteni mással. Tehát már abban az időben, hat évvel ezelőtt, ahogy mondom, a Svéd Gyártók Szövetségének eh, jelentettem ezt. 2006-ban ők azt mondták, hogy nem használnak már nikkel, kadmiumot tartalmazó elemeket. Nem gyártanak ilyet. Most 2014-re teszünk javaslatokat, már túl késő ez. Ez egész egyszerűen semmi ok nincs arra, hogy tovább várakozzunk. Nincs értelme akkor jelentéseket készíteni. Tehát mindenképpen előbbre kell hozni ezt a dátumot. Nincs alternatíva környezetvédelmi szempontból is ez lenne az észszerű dolog. Ugye újra felhasználásról, hasznosításról beszélünk. Nem lehet a kádmiumot újra felhasználni, hasznosítani. Ugye mindenhol használjuk. Mit lehet csinálni a kádmiummal? Hulladékként kell tekintenünk? Tehát azt mondom, hogy a lehető leggyorsabban meg kell oldani ezt a kérdést. Minden hónapban egyre több, egyre hatalmasabb kadmium tömeget termelünk. Nincs ok a várakozásra, ami az alternatívát illeti. Sokkal nagyobb teljesítménnyel rendelkeznek az alternatívák. A gombelemekkel kapcsolatosan egyetértek azzal, amit a jelentéstevő elmondott. Kukovics asszony is utalt a bizottság hatástanulmányára, és ez egy nagyon pozitív dolog, ugye, hogy kivonják a gomb elemeket is. A, legyünk ambiciózusabbak a dátumokkal. Tehát az egyszer használható elemekkel kapcsolatosan foglalkozon a bizottság, és a dátumot is mm, előre kell hozni, nincs ok várakozásra. Jó lenne, hogyha lenne egy dátum, ugye a tiltásra, és ne, nem arról van szó, hogy egy napon, egy időpontban vegyük le a mm, különböző polcokról ezeket a termékekkel legyen egy mm, dátum, amelyet meghatározunk, és attól a dátumból kezdve már nem lehet ilyen termékeket árusítani. Köszönöm, Westlund képviselő kapja maga szót, tessék. Köszönöm szépen, sok minden elhangzott, nagyon informatív dolgok. Emlékszem, 2006-ban beszéltünk róla, és azt mondtad, hogy nincsen alternatíva a nikkel-kadmiumra. Vezeték nélküli eszközök esetében akkor példákat mondtak nekünk már akkor. Ennek ellenére. És 2006-ban volt. Most 2012-t írunk a piac Svédországban 80-90 százalékban olyan vezeték nélküli eszközöket mutat fel, ahol nincsen nikkel vagy nikkel kadmiumos elem. Van alternatíva, amely versenyképes, hatékony. És ilyenkor a prioritást ezt kell megkapja. Be kell tiltani a nikkel kadmiumos elemeket. Nem kell várni, azonnal meg kell tenni. Ami a higanyt illeti, a gombelemeket természetesen, ha jól értettem, a bizottság csinált egy, készített egy tanulmányt, gazdaságilag és technikailag lehetséges lecserélni ezeket az elemeket. A higanynál teljesen világos az irányvonal. Az uniónak is, meg a nemzetközi irányvonal is. Miért kell kivétel az ilyen elemekre, amikor mindenhol tudjuk, hogy nagyon ellene vannak a igaznak. Köszönöm. Sophie Sophie Okoni. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlöm ezt a nagyon jó munkáját Panajotov kollégámnak az irányelv módosításával kapcsolatosan, ugyanis nagyon is időszerű az, hogy a polgárainkat rávegyük arra, hogy váltsanak a magatartásukon, és itt ugye a lítium és a nikkel-kadmium témákról van szó. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő nagyon jó egyensúlyba hozta a különböző álláspontokat, fontos, ugye megőriznünk a bolygónkat, ez az egyik alapvető cél, de figyelembe vette a gazdasági elemekkel, tényezőket is, és ezt is, ezeket is meg kell fontolni. Úgy tekinti a jelentéstevő, hogy el kell halasztani egy évvel az időpontot, hogy a polgárok számára és a piac számára is lehetővé tegyük ezt a váltást. Én javasolnám azt is, hogy tanulmányozza azt a gondolatot, hogy hogyan lehetne a négyes preambulum bekezdéssel kapcsolatban és a, az egyes cikkben nevezetesen a 2016. december 31 dátumra vonatkozva nem lehetne esetleg itt ezt megfontolni, már csak azért is, mert a tagállamokban az állampolgároknak bizonyos állam, államokban a vásárló erő gyengébb, mint önöknél, Sliter úr, és a a nikel-kadmium elemek áránál az alternatív elemek sokkal költségesebbek. Ezen polgárok számára is kell biztosítani a ö, gazdasági helyzetüknek megfelelően a lehetőségeket. Tudjuk ugye, hogy a, a litium majd bekerül a piacra, de addig is megoldást kell nyújtani a polgároknak. Ami a hatos cikk hármas bekezdését illeti, azt javasoljuk, hogy, hogy a, a nikkel-kadmiumot tartalmazó gépek esetében vegyük figyelembe azt, hogy, hogy ne csak az akkumulátort vagy az elemet cserélhessék ki, ugyanis ez plusz hulladékot jelent, tehát a, a teljes gépet magát nem kellene, tehát ezt a szerszámot nem kellene meg teljes mértékben lecserélni, csak az akkumulátort vagy az elemet. Tehát ismételten elmondom, engem az aggaszt, hogy jobban, hogyan lehetne jobban felhasználni az erőforrásokat, és hogyan lehet ezen termékek litium életciklusát is biztosítani. Ugye a litium egészségesebb, mint a nikkel és a kádmium. A polgárok számára is megfelelő megoldásokat kell találnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még egyszer szót kért Kárs Lüter. Igen, azért, mert úgy gondolom, hogy ez nem egy elég ütős érv. Hogyha figyelembe vesszük, hogy a fúrógépek 90%-a, melyet Európában eladnak, kevesebb, mint fél óra aktív időre használják. Tehát teljesen ok, ok nélkül vásárolják ezeket. Hát miért nem osztjuk meg ezeket a szomszédainkkal, hogyha van egy ház, akkor jobban megérné, hogy a ház pincében volna egy kis, kis szerszámláda, és főleg a kis jövedelmi családok számára ez sokkal jobb, ráadásul ez forrás hatékony, az alacsony jövedelmi források sokkal, jövedelmi családok sokkal jobb gépekkel rendelkeznek, tehát nem hiszem, hogy ez az érv megállja a helyét. Nem arról van szó, hogy mindenkinek így ilyen fúrógépre, vagy ilyen zsinór nélküli szerszámra volna szüksége, hiszen az egész életidő alatt fél óra az átlag felhasználási idő, ez egy erős érv a a szerszámok megosztása mellett, semmint, hogy mindenkinek háztartásában legyen egy kis toxikus termék. Hát ezért most a fúrógép miatt, kedves Karl Lüter, nem költöznék egy lakóközösségbe. De hát a szomszédjától is kikér, kölcsönkérheti. Most megmegadom a bizottságnak a szót. Thanks, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr hogy uh, csökkentik-e a ö, fizetéseket, vagy sem, majd meglátjuk, de lehet, hogy másokból. Néhány szó a jelentéstevő jelentés tervezetéről után rátérek. Kársz Sliter specifikus kérdését. Először is gratulálni szeretnénk a jelentéstevőnek a jó jelentéshez, amely alapvetően támogatja a bizottsági javaslatot, beleértve a komitológia a kérdését, a delegált aktusok kérdését azt hiszem, hogy ezt is fontos tükrözni, eh, hiszen az elem irányelv eh, alapjait ismerjük. Ambiciózusabb a javaslat egy tekintetben eh, a gomb elemek bekerülésével a higany használata a higa algombalemekben. Van egy tanulmány, amely azután jelent meg, hogy megfogalmaztuk a javaslatunkat. Ez nem egy teljes hatástanulmány, de közel áll hozzá. Meglátjuk, hogy ezt figyelembe mennyire lehet venni. Ez meg kell majd vitatnunk belsőleg, hogy pontosan melyik javaslatot mennyire tudunk támogatni. Ott kevésbé ambiciózusat tervezett, hogy 2015 legyen a határidő, hát most legyen egy évvel később, úgy gondoljuk, hogy 2015 vége a legcélszerűbb. A kollégák mm, vélemény az, hogy inkább kiterjesztenék, még kitolnák ezt későbbre. Egy esetben explicitebb, mint a bizottsági javaslat, mégpedig abban, hogy vissza kell vonni, ki kell vonni a piacról a létező alkatrészeket és raktárkészletet. Ez explicit a bizottsági javaslatban is, hiszen a piacon való elhelyezés, az első, másod, harmadlagos elhelyezést is jelent. Hát ön kimondja a kivonást, a tilalom érvénybe lépése után. Tehát vannak olyan részletek a jelentésében, amelyeket meg kell még magunk között vitatnunk. És van néhány kérdés a komitológiai helyesbítéssel, ami vitát igényel az intézményeken belül, és a jogászokkal. Két kérdés, amit Kárc Schröter felvetett. Egyes ö, megbeszéléseken a 11. cikket vizsgáltuk. Ha megnézzük az irányelv szövegét, akkor látjuk, hogy miért problémás az irányelv szövege nem teljesen explicit azt mondja, hogy a tagállamok biztosítják, hogy a gyártók úgy tervezik az eszközöket, hogy ezeket az elemeket könnyen vissza lehet vonni, ki lehet vonni. Ez, ezt egyesek úgy értelmezik, hogy a, az elem kivétele az ki által a gyártó vagy a fogyasztó által történik Ez tagállamonként változó értelmezés kap. Világos iránymutatás kell ezzel kapcsolatban. Igen, hát a dialógusokat... Tehát nem tudom, befejezte már? Nem, még nem teljesen, de majdnem. Egy szóval megvizsgáljuk ezt a kérdést, és biztosítjuk, hogy ezt a kérdést tisztázzuk a dokumentumokban. Megvitottuk már a tagállamokkal egy hónappal ezelőtt, szóval dolgozunk az ügyön. A másik kérdés pedig a kapacitás címkézés kérdése, ahol létezik egy rendelet, amely a kapacitásról való címkézést írja elő, 2010-es ez a rendelet, autó és más akkumulátorokra és elemekre vonatkozik, és ez 2012. május óta alkalmazandó. Technikai szempontból sokkal nagyobb kihívást jelentenek a nem újra tölthető akkumulátorok, és itt most a technikai szakértők egy normán dolgoznak, amíg nincsen stan norma, addig nem tudjuk, nem tudunk jogszabályt írni, tehát ez sokkal komplexebb ez az ügy, mint ahogy gondoltuk volna előre. És ezzel magyarázható, hogy a nem tölthető, hordozható akkumulátorok, illetve elemek re miért nem terjed ki a szabály, a kapacitás címkézési szabály, míg a feltölthető akkumulátorokra kiterjed. Köszönöm szépen, végezetül pedig megadom még egyszer a jelentőstevőnek a szót, ha kéri a szót. Желая и то, желая и то с удоволствие, Persze, örömmel ragadom meg a szót. Hiszen a vita az igazán szórakoztató volt, és most pedig meg szeretném próbálni megválaszolni a kérdéseket. Egyrészt Kukovics asszony kérdését. Köszönöm neki a higanyról mondott fontos észrevételeit, Valóban volt egy bizottság a múlt évben, amely megvizsgálta a higany felhasználásának kérdését, és valóban a tendencia arra mutat, hogy nem használják már a higanyt a elemekben. 2013-ra pedig egy nagy párbeszédet kezdeményeznek. Tehát a higany kérdését meg kell oldani, de jó úton vagyunk. És arra is szólni, arról is szólni szeretnék, amit Slüter úr mondott, nagyon fontos kérdéseket vetett fel. És teljes egészében osztom az ő véleményét, de tárgyaltam gyártókkal, felhasználókkal, fogyasztókkal, kutatóintézményekkel, és arra jutottam, hogy a kadmiumot például a fotovoltaika területén és a speciális műanyagok előállítása esetén alkalmazni kell. És így a nikkel kadmium ered elemekből kinyert kadmiumot fel lehet itt használni. Máskülönben a nikkel kadmium elemeknek, akkumulátoroknak megvan a maguk hiányossága. Egyrészt ugye a recycling, az újrahasznosítási technológia még nem ö, elég fejlett. Ezek az elemek ezen felül elég drágák is. Időre van szükség, amíg olcsóbban lehet ezeket előállítani. Ráadásul egy krízis közepén vagyunk összességében, tehát azt mondhatom, hogy mélyen elgondolkoztam a kadmiumról, a kadmium jelenlétéről hiszen hogyha betiltjuk a kadmiumot, a cégek több milliós veszteséget könyvelnek el, hiszen nem készek még arra, hogy az új akkumulátorokat gyártsák. Hát ez csak egy vita, mondom én. Tehát ez a vita. Erről szól a vita. Tehát, hogyha választhatunk a között, hogy 2020 vagy azonnal legyen a tilalom, akkor én egy kompromisszumra teszek javaslatot, 2016-ra teszek javaslatot. Azért, hogy a gyártóknak alternatívát tudjunk felkínálni, és fel tudjanak készülni erre az átállásra. De 2016 után tényleg vége a dolognak. Jörgensen úr, nagyon hálás vagyok a kommentárjáért, és csak támogatni tudom erőfeszítéseiben, hogy azt mondják, ha azt mondja, hogy a lítium akkumulátorokkal fennáll a probléma. Egyrészt, hogy túl drágák, másrészt az újratöltés során problémákat mutatnak. Tehát, hogyha nem valamilyen speciális feltételek mellett töltik őket, akkor felrobbanhatnak. Tehát még mindig vannak technikai problémák ezekkel az elemekkel. És ilyen módon nagyon hálás vagyok azért, hogy Kelet-Európa egy-két területén tehát azért vagyok hálás, hogy ezt rámutatott erre, de Kelet-Európa egy-két területén ez egy sok hullámot váltana ki, ha egyik napról a másikra más elemeket vezet és akkumulátorokat vezetnek be. Köszönettel tartozom a bizottságnak, Lagendorf úrnak is, mind a bizottság, mind ő maga személyesen a legjobb megközelítést alkalmazták. Ezért mindenkinek köszönettel tartozom. Persze még nagyon sok kérdésben lehetne eszmet cserélni, és a vitát tovább fogjuk folytatni. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie Köszönöm szépen. azt mondta, hogy a Júri egy véleményt készít ezzel kapcsolatban. Senki nem ellenzi ezt, tehát akkor bekérhetjük ezt a véleményt a Júritól. A módosítók határideje december 5-e, már a benyújtásuk határideje. Január 23-án vitázunk a módosítókról, és Február 19-én szavazunk itt a szakbizottságban a jelentésről, és valószínűleg az áprilisi plenáris napirendjén szerepel majd. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a vitában, és az következő napi rendi pontra térünk rá. Der nächste Tagesordnungspunkt ist der Tagesordnungspunkt 17. Ez pedig nem más, mint a 17-es rendi pont, és itt az úgynevezett reggeli irányelv Lisszaboni szerződéshez való hozzáillesztéséről van szó. Voltak éppen ez a kávé, a cikóri extraktum, a kakaó, csokoládó termékek, egyes cukel, cukort tartalmú termékek, lekvár, krémek, és a tej és a tejpor tejpor öt szabályozák. Ugye, amit itt az azt ablakon látunk, az is tej, de az már tejüveg, mert nem igen látható. Hát, de hát tejet hordtak fel a kedves tüntetők, hogy tejüveget készítsenek. A cél pedig az, hogy a bizottság végrehajtási jogosítványait a Lisszaboni szerződés előírásaihoz igazítsuk, amely szerint a delegált jogi aktusokat bizonyos nem fontos és jelentőségteli, ez a 92-es cikk, a bizottság a komitológiai eljárásban fogadhat el. A bizottság ezáltal lehetőséget kap arra, hogy technikai elemeket az technikai változáshoz gyorsan igazítsa a jogszabályokat, és így a nemzetközi fejleményekhez, igazíthassa a jogszabályokat. Ezen felül pedig a javaslat azt is lehetővé teszi, hogy az Unió általános élelmiszeri szabályainak érvényesülése esetén a bizottság egyszerűsítse a szabályokat. A bizottság megközelítéséről pozitív véleményem van, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a javaslat az előző komitológiai eljáráshoz képest egy előretett lépésnek tekinthető, tehát a reggeli irányelv jelenlegi öm, formájával összehasonlítva előrelépést tettünk. Ideig a parlament az irányelvek közül csak kettőbe tudott beleszólni, kettő ügyébe hozzászólni, de például a tej és a tejpor fehérje tartalmával kapcsolatban egy szabályt fogadtunk el. Ugyanakkor sokan bírálják a javaslatot, hogy ez nagyon technikai jellegű. Például, amikor a közvetlenül a definícióra és a megnevezésre vonatkozó címkézés szabályainak módosítására tesz javaslatot a bizottság, túlzottan technikai jellegű ez, és ezekre, mondják a, bí- a bírálók, nem a delegált jogi aktusban, hanem a normális, szabályos jogalkotói eljárásban kellene megoldást találni. az 2012 áprilisában hatályba lépett eh, Pirillo Rodriguez kollég által jelzett eh, jelentés alapján elfogadott eh, gyümölcslé irányelvet ugyanakkor kiveszik a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csokrából, csomagjából, és így valóban szigorúan csak nem jelentőség teli vagy jelentős elemekre vonatkozik ez a javaslat, és úgy gondolom, hogy a gyümölcs lé irányább szellemébe járhatunk itt is el. Amikor a bizottság megkapja a jogköröket, akkor mindenképpen ezt csak korlátozott időre kell, hogy megkapja, mégpedig 5 évre kell korlátozni ennek az időszaknak a terjedelmét, és a parlament, illetve a jogalkotó Től mindig tájékoztatni kell, hogyha meg akarják hosszabbítani ezt a határidőt, ezt az időszakot. Na, ennyit nagyon röviden erről az egyszerű tényállásról, a reggeli irányelvről, és most pedig a felszólalók ö, teljes skálájának megadjuk a szót. Okoni asszony. Köszönöm, elnök úr. Ön is azt mondta, elnök úr, hogy itt egy technikai jellegű szövegről van szó, mert a jogalkotás az elkövetkezendő években ö, felgyorsulhat a legkülönbözőbb témákban, ugye csokoládé, lekvár, konzervek, tej, tejpor és itt tovább témában. Ahogy mondta, kedves kollega, előrelépéseket teszünk, és számomra világos, hogy ezen termékekkel kapcsolatos feladatok teljesen nyilvánvalóak, és fontos a felhatalmazáson alapú jogi aktusok biztosítása, a társ jogalkotók szerepe nagy, nem pedig az Európai Bizottság szerepe. Ez teljesen nyilvánvaló. Itt nem, ezek nagyon fontos kérdések, és sürgősen meg kell oldani ezeket a kérdéseket a társ jogalkotóknak. Meg kell a jó egyensúlyt hozni ezen a területen, modernizálni kell a jogszabályozást, de ne legyünk egy jogi instabilitásban, mert sok esetben rövid és középtávon nem igazán tudják eh, egyesek, hogy eh, hol is tart a jogalkotás. Gratulálok eh, a jelentéstevőnek egy technikai, belső intézmény közé, technikai jellegű kérdésről van szó. A Lisszaboni szerződés értelmében, de természetesen mindez kihat a polgáraink mindennapi életére, és remélem, hogy lesz egy vita nem sokára a témáról. Köszönöm szépen. Most pedig a liberálisok uh, árnyék jelentéstevő kap Brita Reimans. Köszönöm szépen. Először is el szeretném mondani, hogy az első pillanatban mindig riasztó, amikor technikai jelentéset kapunk készhez, de amikor a Lisszaboni szerződéshez igazítjuk hozzá, akkor jó, hogy erről beszélünk, hiszen még egyszer elgondolkozhatunk azon, hogy kinek a kezében legyen a döntés. Inkább a jogalkotóiba, vagy pedig a bizottság maga szabályozza ezeket a területeket, és hogy hol kezdődik számunkra a szubszidiaritás hiszen a polgárok egyre inkább kétkednek az Európai Unióban, és a feladatunk az, hogy közelebb vigyük hozzájuk az Európai Unió ügyét, és um, látni kell, hogy um, gyakran a törvények a legkisebb kérdéseket is szabályozzák, és nem marad szabadság az embereknek. Tehát, hogyha a bizottság tervezetét vizsgáljuk meg, akkor felmerül a kérdés, hogy um, csak részkérdéseket szabályozzanak-e, vagy mélyreható kérdéseket, és kié legyen a jogalkotás joga. Vannak olyan irányelvek, amelyek már nagyon régóta hatályban vannak. És felmerül a kérdés, hogy hányszor kellett idáig ezekbe beavatkozni, átalakítani, és mely esetekben és miért avatkozott be a bizottság. Mi váltotta ezt ki? Globális összefüggések, vagy egy európai változás motiválta a bizottságot? Ezek azok a kérdések, amelyeket szerintem mindenképpen fel kell tenni ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy mennyire fontos, hogy a bizottság, vagy akár a jogalkotó fogalmazza meg ezeket a kritériumokat. Köszönöm szépen, Linda Mekeven. A technikai kérdéseknek is lehet kötni, erre emlékszem sok évre két parlamenti mandátummal ezelőtt azon vitatkozunk, mi a csokoládé technikai bizottság volt a bizottságtól, ez belefoglalta a brit csokoládét is, amiben több volt a tej, vagy nem csokoládé. Nemzetközi hírekben első helye szerepelt. Óriási csata volt technikai, bürokratikus kérdésnek tűnik, amikor a jelentés nézünk, nagyon fontos lehet. Egyetértek a az elnökkel, hogy ezt nem lehet delegálni, hiszen ez érzékeny pont a nemzeti hagyományoknak. Egy valami van, aminek ellene vagyok. A Mit lehet hozzátenni a jamhez? Viszkit. Hát van, ami nem változtatja meg a jellegét a jamnek. Ez a nyolcas módosító. A második függeléket törli a bizottsági javaslatból ez a második függeléket érinti, hát az önök bölcsességére bízom ezt, de egy kompromisszumra is juhatnánk. Az emberek aggódnak az élelmiszer minőségér. Mit vehetünk el belőle? De mit tehetünk hozzá? Hát mit tehetünk úgy hozzá, hogy nem veszünk el? Nem tudom, hogy mi a véleményük erről fontos jelentés, habár az utolsó napi rendi pont, és nem sok kolléga van itt. Köszönöm, Linda Mekevem. Olyan fontos ez a jelentés, hogy nekem elnökként kellett megírnom. Éppen ezért most megadnám a bizottságnak a szót, és aztán befejező észrevételeket teszek bizottság. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstervezetet. Természetesen mi azt a vonalat védjük, amely szerepel a javaslatunkban. A delegált aktusok használatát, hogy megváltoztassuk a paramétereket, a jelentésében párhuzamot van a ö, gyümölcs, gyümölcs lé direktívával. De ott a nektárt meghatározzák, mi a gyümölcslé, meghatározzák, és ö, delegált aktussal a bizottság a paramétereket változtathatja. Itt pedig ö, ezek sokkal stabilabbak. Itt el kell gondolkozni azon, hogy milyen mértékben tudjuk és megindokolni az európai adófizetőnek, hogy nagyon drága eljárás megváltoztatni a paramétereket a cukorral kapcsolatban, vagy a folyékony pektin paramétereit végig kell gondolni egy ilyen ö, nehéz eljárás, hogy egy-két éves is lett megérje. Nem csak az időről van szó, a költségről szükséges ö, ezt így megfogalmazni. Köszönöm szépen! Vielen Dank. Hát köszönöm. Reimers kollega is feltette kérdést. Talán még tudna válaszolni erre, kedves bizottság? Úgy tűnik, hogy erre még nem hallottunk választ. Es ging um die Definition. Die Definition. Ugye definícióról van szó. Arról, hogy a bizottság már, már befolyásolta, módosította a definíciót, ha igen, mennyi, milyen gyakran, mennyiszer történt ez az elmúlt időben, hogy itt be kellett avatkozniuk, tehát kérem, hogy erre válaszoljanak. Ami a definíciót illeti, az a kérdés, hogy a paramétereket is a definícióhoz számoljuk-e. A definícióban egyszer változtattunk, ha jól emlékszem, de a paraméterekben persze gyakrabban változhat a helyzet függően a helyi, a technikai változásoktól, nemzetközi szinten. És ami a múltban történt, ez nem biztos, hogy a jövőben is ugyanígy történik meg. A technikai fejlődés sokkal gyorsabban zajlik mostanában. De hát ennek megfelelően persze a paramétereket is változtatni kell, hogyha erre szükség van, így viszonylag rövid időszak alatt. Ich frage nach. Még egyszer felteszem a kérdést. Előfordult-e múltban, tehát csak egyszer változtattak-e múltban, vagy többször is? És miért van szükségük mindenképpen erre a jogra? If you refer to the argument... Hogyha azt az érvet nézzük, hogy nem gyakran néztük, ez igaz, de megnézzük, hogy hányszor, erre most nem tudunk válaszolni, de egyetértek önnel, hogy nem gyakran. Talán nem az idő a fontos tényező, hanem az, hogy drága eljárás megváltoztatni egy technikai paramétert. De sok időre is kerül. Ja, vielen, vielen Dank. Hát köszönöm szépen. Talán érdemes volna még megtudni, milyen gyakran élt a bizottság ezzel a joggal, és ami pedig az adófizetőkkel szembeni a legitimációt illeti, erre még emlékeztetni fogok többször. Köszönöm szépen az egyes kollégák hozzászólását, és amit Linda meg Evem mondott, ez valóban egy nagyon érzékeny kérdés. És Pontosan tudjuk, hogy a napi sajtó azonnal zászlájára tűzi ezeket a témákat, hogyha mondjuk egy ilyen hírt kapnak, hogy a Lisszaboni szerződés által használt, megkapott jogunkkal élni szeretnénk. Persze nem akarunk árrobbanást elérni, de a definíció vagy a termék eh, meghatározás során igenis figyelni fogunk a jövőben ezekre a kérdésekre. Egész egyszerűen a Lisszaboni szerződésből eredező jogainknak felelünk meg. Ezáltal is ezek, ez, ez nem, nem érhet senki, nem károsíthatja senki ezeket a jogainkat. Az árnyék jelentéstevő külését hamarosan uh, megtartjuk. Várom a bizottságtól az idevágó száz számokat. December 5-án lesz a módosítók benyújtásának a határideje, január 23-án itt az MV szakbizottságban vitatjuk majd meg a benyújtott módosítókat, és vélhetőleg február 19-én szavazunk a szakbizottságban, és az áprilisi plenáris napirendjére kerül ez a jelentés. Ezzel a napirend végére értünk. Holnap pontosan 10 órakor kezdjük el a munkát. A Danszet úr, az ECHA ügyvezető igazgatója jön közénk, és kérem a staff tagokat, hogy tegyenek meg mindent, hogy sok kollega jöjjön el. Mindenkinek szép estét kívánok, és holnap teljes frissességben újra találkozunk, és még egyszer szeretettel üdvözlöm, ezt meg kell ismételnem, ma reggel már beszéltem erről, azt a nyolc újságírót, akit Hibner kollega meghívására vannak itt. Szeretettel üdvözöljük Önöket itt körünkben, és tényleg nézzék meg, hogyan dolgozunk, Tudom persze most, hogy a napirend végére értünk el, de ennek ellenére szeretettel üdvözöljük Önöket. Örülünk, hogy itt voltak, itt vannak, itt lesznek.